Okay, friends. Nos, hát akkor, kedves barátaim, kérem mindenkit találja meg zülőhelyét. for being here, and <clears throat> now... Köszönöm mindenkinek, hogy eljött. Kérem, hogy mindenki helyezze be a szavazókártyáját a gépben. És akkor eltesszük, elkezdjük a szavazást az első napi rendi ponttal. Ez pedig az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételi <clears throat> Gudir eh, Németországban, a Gudir eh, kérdésében ez egy név szerinti szavazás, és már is megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 40-en szavaztak igennel, tehát tovább is lépünk, a következő napi rendi pont pedig Na, hol is tartunk? A gazdasági koordináció európai szemesztere a 2018. évi növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai. L kompromisszum kitámogatja az L kompromisszumot, kiszavaz ellene, ki tartózkodott, ezt elfogadtuk. Az alternatív egyes kompromisszum mellettem, ellenem. Hát ezt ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. And the vote is now one too many. Egyel többen szavaztak a néppárt részéről. Okay. How is... And it is uh, Hát ezt, hát ezt. I don't know. Is it just there? I... Sorry for that. Uh, yes, it is rejected. So... Elutasítva. 99-es módosító mellettem, ellenem, ellenőrizzük le a 99-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A néppárt részéről egyel többen szavaztak. And it's is carried with one vote. Egy szavazat többséggel elfogadva. A terem felhördül. Elnézést így az elnök. Fura a világítás, nem láttam a számokat rendesen. Persze, elfogadva. 19 szavazattal <laughs> elfogadva, így az elnök. M kompromisszum mellettem, bekiabálások a teremből. Elutasítva, mondja az elnök. Elutasítva. Tehát M kompromisszum mellette. Ellenem. Ellenőrizzük ezt le. Nem, elfogadtuk. 92-es módosító. Nem. Ez nem, hanem 107-es mellettem. Ellenem. tartózkodása elfogadtuk. Enne kompromisszum mellettem ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Ó kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 112-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. P kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 100 22-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. R kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Az R kompromisszumról ellenőrző szavazást nyitunk meg. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. két szavazattal elutasítva. 125 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 126 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 127-es mellettem, ellenem tartózkodással elutasítva. 128 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. A 128-asról ellenőrző szavazást nyitunk meg. Lezárom a szavazást, az ellenőrzőt, elutasítva. 129 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 130-as mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. Ez kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 133-as mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 134-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 135. Uh, we go to amendment 135. 135-ös mellettem. Ellenem. Ezt ellenőrizzük le. 135. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 25 szavazattal. 137-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, T kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, 145 részenként, első rész mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellettem, ellenem, ellenőrizzük ezt le, a 145-ös második részét. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Négy szavazattal elutasítva. 146. Nem. 148 mellette Ellenem. Elutasítva. Alternatív hármas kompromisszum. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. U kompromisszum mellettem. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. W kompromisszum mellettem. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 151-es módosító mellette ellenem tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le. 151-ről ellenőrző szavazást nyitok meg. Lezárom. 24-19 ellenében megutasítva. 152 részenként első rész mellettem ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 153-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 154 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 155 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 156, két részben első rész már. Nem, egyből a 157-eshez megyünk tovább. Tehát 157-es mellettem, ellenem, ellenőrizik le a 157-est, megnyitom a szavazást, melyet lezárok, elutasítva 26-20 ellenében. 158 mellettem, ellenem, tartózkodás. Hát ellenőrizzük le a 158-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 159 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 160 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva, 161 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 163 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk, X kompromisszum mellettem, ellenem, elfogadtuk, 65 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 166, két, nem, ezt kihagyjuk, 167-esről szavazunk, itt szóbeli módosítással kiegészítve. Ki támogatja? Ki van ellene? Ki tartózkodott, elfogadtuk. 168 mellette, ellenem, elfogadtuk. Z kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Y kompromisszum mellettem, ellene. Ellenőrizzük le az Y kompromisszumot. Megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom az ellenőrző szavazást. 24-18 ellenében elfogadtuk. Következő oldalra lapozunk. 180-as módosító kitámogatja, ki van ennek, ki tartózkodott, elfogadtuk. A a kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 190-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 247-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AB kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 191 népszerinti szavazást kérvényeztek, tehát megnyitom a népszerinti szavazást a 191-esről. Lezárom ezt a szavazást. Elutasítottuk. es mellette, ellene. Hát ezt ellenőrizzük le. A 194-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30-12 ellenében elfogadtuk. AC kompromisszum mellettem, ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 200-as módosító mellettem. Ellene, tartózkodás elutasítva. 202-es mellette, ellenem, ezt ellenőrizzük le. A kettő kettőről ről megnyitok a szavazást. Lezárom a szavazást a 202-ről. 28 szavazattal elfogadtuk. 203-as mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 204 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. AD kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 208 mellette ellene tartózkodás utasítva. 209 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 210 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AE kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 216 mellette ellene elfogadtuk. AF kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 222-es mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 223-as mellettem, ellene, Hát ellenőrizzük ezt le. The vote is open and uh, the vote is... Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Uh, it is uh, rejected. Elutasítottuk. AG kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 230-as mellette ellene ellenőrizzük le a 230-ast. Megnyitom a szavazást. And the vote is now closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 232-es mellette ellenem tartózkodás elutasítva, a I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 237-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a J kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 241-es mellette ellene tartózkodás fogadtuk. 243-as mellettem ellene tartózkodás fogadtuk. 244-es mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt le kell ellenőriznünk. Uh, but the vote is now open and the vote is uh, now closed. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 248 mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. A K kompromisszum mellettem, ellene elfogadtuk. 255-ös első rész, nem második rész. Tehát a 255-ös második rész mellette ellenem tartózkodás elutasítva. Akkor a 255 második részéről ellenőrző szavazást nyitok meg. Lezárom ezt a szavazást. Elfogadtuk. 256, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene. Ellenőrizzük le a 256-os második részét. Megnyitom a szavazást. And the vote is now closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kult 4 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk, kult 8 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, kult 10 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, kult 13 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kult 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene elfogadva, 20-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, a Premburum bekezdéseknél 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, A kompromisszum mellette ellene elfogadva, kilences mellette ellene tartózkodás elfogadva, tizenegyes mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12-es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 tartózkodás elfogadva, 18 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Így haladunk. 22 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 24 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 25 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, preambulum bekezdésekre térünk át, B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 52-es szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 45-ös részenként is szavazás, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, de ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazás név szerinti szavazás, lezárom a szavazást, elutasítva. I a kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Tartózkodás elfogadva, I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 57-es mellette ellenem tartózkodás ellenőrizzük az 57-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva, 29 mellette szavazattal, J kompromisszum mellette, ellene ellenőrizzük az J kompromisszumot, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Kérek mindenkit, hogy tartsa magasra a kezét. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, K kompromisszum mellette ellene tartózkodás a K kompromisszumnál járunk, még egyszer kezdjük. A K mellett ki van, ellenem, tartózkodás elfogadva. H kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. I kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 74-es mellette ellene ellenőrizzük a 74-esről a szavazást. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva 75-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, I a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 83-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, Ellenőrizzük a 83-as módosítót. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Nyolcvanhatos mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 86-os. Megnyitom a szavazást a 86-osról, lezárom a szavazást. Elfogadva. 87-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 89-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 90-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most a jelentés tervezetről szavazunk módosított formájában, név szerint is szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24 mellette, 10 ellene, 14 tartózkodás mellett elfogadva. Köszönjük a jelentéstevő munkáját. Folytathatjuk a szavazást. A következő napi rendi pont következik. magunkkal. Okay, we start with a question for oral answer to the... A szóbeli kérdéssel kezdjük, tanács szóbeli válasza. A kompromisszumról szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az egyes módosító mellette ellene, tartózkodás ellenőrizzük, megnézzük, a, megnyitom a szavazást az egyes módosítóról, lezárom a szavazást, Egyen, egyen többen szavaztak a néppárt soraiból. Elfogadva. Kettes módosító mellette ellene azt gondolom ezt ellenőriznünk kell. Kettes módosítóról szavazunk. Lezárom a szavazást. Probléma volt a szavazógépekkel. Megismételjük a kettes módosítóról a szavazást. Megnyitom a szavazást, és mindjárt lezárom a szavazást, le is zártam a szavazást. Elfogadva. Hetes módosító. Csak a precariousness és social dumpingról szavazunk. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 8-as módosítót, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. A szóbeli kérdés tervezetről szavazunk módosított formájában. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Áttérünk az állásfoglalási indítványra. Köszönöm, elnök asszony. Ez az állásfoglalási indítvány um, hoz. Tegnap nagyon későn este kaptunk módosítókat, és számunkra nagyon nehéz volt, és talán más frakciók számára is a felkészülés. Nem tudtuk ezeket a módosítókat uh, tüzetesebben megvizsgálni. Kérdésem, hogy elhalaszthatjuk-e ezt a szavazást, mert szeretnénk jobban megnézni az új kompromisszumokat, Tudom, hogy már korábbi módosítók, korábbi módosítókra alapoznak ezek, meg szeretném kérdezni, hogy el tudjuk-e halasztani ezt a szavazást, hiszen más frakciók számára is hasznos lehet az, hogyha meg tudják jobban vizsgálni a módosítókat, és ezek ilyen későn érkeznek be, így ez lehetetlen. Tehát akkor arról szavazzunk, hogy legyen a szavazás? Igen. Én arról szeretnék, szeretném, ha szavaznánk, hogy elhalasztjuk-e a következő ülésre a szavazást. Kik azok, akik el akarják halasztani ezt a szavazást, tegyék fel a kezüket. Ez azt jelenti, hogy akkor most fogunk szavazni követjük a szavazólistát. Hatos kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 23-as mellette ellene, tartózkodás ellenőrizzük a 23-asról, megnyitom az elektronikus szavazást. 23-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatvan ötös részenkénti szavazás első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Hatvanhatos kompromisszum első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, a második rész mellette, ellene, elfogadva. Ellenőrizzük a második részt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A szocialistáktól és a néppártiaktól is egyet többen szavaztak. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 69-es és szavazás első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, a néppártól egyel többen szavaztak, lezárom a szavazást, Harmadik rész, Ez okafogyottá válik. 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Részenkénti szavazás a 73-asról első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, a második rész mellette ellenem tartózkodás elutasítva, de ellenőrizzük a második részt. Megnyitom a szavazást a második részről, lezárom a szavazást, elutasítva. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva. 73-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 78-as mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 78-asat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 80-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, Ellenőrizzük a 81-eset, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 84-es mellette ellene ellenőrizzük a 84-eset, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. And it's carried, but... Elfogadtuk 23 szavazattal. 8-as kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8 91-es mellette ellene ellenőrizzük 91-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27 szavazattal elfogadtuk. 92-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 93-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 105-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 110-es? Nem, 111-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 111-est. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 27 szavazattal. 12-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 120-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26-os kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 128-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28-as kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 139-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 142-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 148-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 148-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elutasítottuk három szavazat különbséggel. Elnézést. 149-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 151-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 156-os részenkénti szavazás, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene elutasítottuk. Ellenőrizzük a második részt. Második részt ellenőrizzük, a 156-osról van szó. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk 34 szavazattal. es 157-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk ellenőrizzük a 157-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 157-es, elfogadtuk 27 szavazattal, 158-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 159-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 160-as mellette ellene ellenőrizzük a 160-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 27 szavazattal elfogadtuk. 161-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 162-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 166-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 169-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 19-es kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 175-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 176-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 177-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 177-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 34 szavazattal. 178-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 179-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 180-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 181-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 183-as mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 183-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 31 szavazattal elfogadtuk. 184-es mellette ellene ellenőrizzük ezt is. Kevesen emelték fel a kezüket. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást elutasítottuk, négy szavazat különbséggel. 185-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 186-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 187-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 188-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 189-es mellette ellene Ellenőrizzük, 189-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 31 szavazattal. 190-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 191-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 192-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 193-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 194-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Az idézetek jönnek, első, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, harmadik mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Preambulum pontok. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kilences módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes, tízes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egy a kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk szerintem, de azért ellenőrizzük a 16-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást.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 24-es mellette ellene ellenőrizzük a 24-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazatnyi különbséggel. 25-ös mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 25-öst. Megnyitom a szavazást. 25-ös. Lezárom a szavazást. Huszonhét szavazattal elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 26-ost ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyre több néppárti szavazatot adtak le. Most láthatjuk az eredményt, vagy még nem. Rendben. Elfogadtuk 32 szavazattal. Elutasítottuk, mondja az elnök, 32 szavazattal. 21-es kompromisszos módosítom mellette csak a piros színt láttam magam előtt. 21-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28-as mellette ellene elfogadtuk. 3-as kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 31-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk 27 szavazattal. A 33-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 35-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Elnézést. Ellenőrizzük a 35-öst. Megnyitom a szavazást. Szerintem átment, elfogadtuk. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk 27 szavazattal. Négyes kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 44-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 45-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 46-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ötös kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, el, átment, elfogadtuk. 53-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 55-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 57-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 60-as részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Most szavazunk a teljes szövegről a módosított formájában. Ez egy elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 42 szavazattal, 5 ellenében elfogadtuk, 2 tartózkodás volt. Gratulálunk az előadónak, a jó munkához. Most tovább lépünk. The regulation. Here it is. The regulation. Uh, we will now vote on the e-card regulation. Az e-kártya rendeletről szavazunk most. 16-os és 17-es módosítóval kezdjük, ez, ezekről egyben szavazunk. Mellette ellene ellenőrizzük ezt a szavazatot. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29 szavazattal elfogadtuk. Okay, that means that we go directly to the... És akkor most uh, rögtön átérünk a végső szavazásra. Ugye ez az eredmény azt jelenti, hogy azonnal a végső szavazásra térünk át a vélemény tekintetében. A 11. oldalon található ez. Elektronikusan szavazunk. Harkin asszony. Tessék. Elismételni, amit mondott? Elnézést kérek. Közvetlenül a végső szavazásra térünk át. Lehet, hogy angolul nem így kéne mondani. A 11. oldalon van a végső szavazásra vonatkozó információ. Lehet, hogy másképp néz ki az ön dokumentumon. Minden esetre a tervezett végső szavazása következik. Megnyitom a szavazást. Géppel szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Huszonkilenc, 28 szavazattal elfogadtuk. Köszönöm, Harkin asszony. Then we go to the next. Folytatjuk. Egy irányelvre, rend, irányelvre vonatkozó javaslat az e-kártyáról 17-es és a 18-as módosítóról egy közös módosítóként szavazunk elektronikus módon, hogy a lehető leghatékonyabbak legyünk. Tehát most megnyitom a szavazást. Gépi szavazás. A néppárt részéről egyel többen szavaztak. Még mindig egyel több szavazat mutatkozik a néppárt részéről. Köszönöm, Becker úr. 30-20 ellenében nulla tartózkodással elfogadtuk. Végszavazás. A véleménytervezetről szavazunk. We take it by the machinery, tehát gépen szavazunk, Megnyitom a szavazást. And the vote, the end vote on the draft opinion. A tervezetről nem a néppárt részéről egyel többen szavaztak. Thank you, Mr. Becker. Köszönöm, Becker úr. És itt van a végeredmény. 28 igen, 20 nem, 2 tartózkodás. Köszönjük szépen! Yes. Uh, thank you for this and we'll... Köszönjük szépen! Egy nagyon fontos napirendi pont következik. Reméljük, hogy azért még lesz, aki itt marad, de egy percet adok azoknak, akik menni akarnak, hogy csendben elhagyhassák a termet. Utána pedig a szociális biztonsági rendszerek összehangolásának kérdéséről cserélünk eszmét.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

Thank you. Köszönöm szépen. 12-es napi rendi pont. Kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét, és már is megadom előadónknak. Balasz úrnak, Balasz úr önél szó in French. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, engedje meg először is, hogy köszönetet mondjak minden árnyék jelentéstevőnek, akik részt vettek a szöveg kialakításában, és persze látni kell, hogy 600 módosítót nyújtottak be ehhez a szöveghez, ami arról tanúskodik, hogy milyen nagyon fontos témáról van szó. Én voltam a jelentés tevője a saját kezdeményezésű jelentésnek, amely a szociális ellenek küzdelemet ölelte fel. Több mint 700 módosítónk volt Danutával, dolgoztunk együtt. Elolvastam ezeket a módosítókat, és elmondom azt, hogy mi is az első szintézis, amit most a viták alapján meg tudok tenni. Ez egy bonyolult anyag, különböző aspektusok jelennek meg, viszont ezek nincsenek feltétlenül összekapcsolva. Azzal kezdem, hogy elmondjam azt, hogy a bizottsági javaslat miért is irányul a rendelet módosítására, az európai mobilitás favorizálása, viszont az összes európai jogainak garantálása mellett a védelmjogokhoz való jog, a szabad mozgás joga, itt pusztán koordinációs rendszerben járunk. Nagyon fontos, hogy a különböző társadalombiztosítási rendszerek biztosítása megvalósuljon. Norvégia, Svájc, Liechtenstein szintén tagjának a térségnek, amelyben ez a koordináció érvényesül. A különböző dimenziókra szeretnék itt térni az anyag kapcsán. Az Európai Bizottság megpróbálja a koordinációt a munkanélküli biztosításoknál koordinálni. Egy olyan személy, aki külföldre távozik munkát keresni, megkaphatja egy darabig a munkanélküli segélyt. 3-6 hónapig tagországok joga az, hogy megállapítsák, mikor húny ki ez a jog, úgymond. Én támogatom ezt a javaslatot, és azt javaslom, hogy ezt az átviteli jogot bővítsük, ez volt az eredeti javaslatom, és önök ezzel kapcsolatban nyújtottak be módosítókat. Amikor olvasok a módosítókat, akkor kiderül, hogy a nézetek nagyon különböznek, különböző politikai frakciókban. Vannak olyanok, akik támogatják a bizottsági eredeti javaslatot, vannak mások, akik a jelenlegi helyzetet szeretnék megőrizni, illetve megint mások um, a jogok megtartását támogatják. Ha visszatérünk uh, az eredeti bizottsági javaslathoz, ez egy lehetséges út, de még vitáznunk kell. Én uh, tiszteletben tartom a tagok módosítóét, Viszont látnunk kell azt, hogy megosztottak vagyunk, és ez az összes frakcióra, a sajátomra is vonatkozik. A parlamentnek ambíciói vannak azon túlmutatóan, amit a bizottság javasol, mi szerint a, a munkanélküli segélyhez való jog hat hónap után elhal, és az Európai Unió kutatási részlege azt javasolja, egy hat hónapon túl is megvannak ezek a jogok, úgy nagyobb esélye van a személynek munkát találni. Ami az agregációt illeti, ahol munkanélküliségét kért az adott személy, kell, hogy rendelkezzen itt biztosítással. hogyha ez nem így van, akkor uh, az az ország fizeti a munkanélkül segélyt, ahova távozott. Ez a bizottsági eredeti javaslat bonyolult, zavaros eh, a jelenlegi helyzet, minden tagországban más ez a minimális idő, bizonyosak ez néhány hónap, másút néhány hét, van ahol három hónap. Tehát a totalizáció az egyik eh, alapelve ennek a jogalkotásnak. és hogy a parlament, az Európai Parlament tanulmánya felhívta a figyelmet az előző héten, a bizottsági javaslata a tisztázáson túl korlátozó jellegű. Éppen ezért javasoltam azt, hogy a minimális tevékenységi idő egy hónap legyen, és a legutóbbi tevékenységet kifejtő tagországban valósul meg mindez. Sok módosítónak az a célja, hogy az első naptól fogva kötelező érvényűnek előírja ennek a jognak a biztosítását. Például a 98-as módosító más ecr például Stevens mondja, 104-es módosítóban minimálisan 6 hónapot szeretnének. Rögzítettem az érdekes megoldásokat amilyen Pável 130-as módosítója, mi szerint a biztosítási időszakba a munkaképtelenségi időszak is bele tartozik, amikor baleset miatt nem tud az illető dolgozni. Jelenlegi rendszerek nem működnek, éppen ezért javasoltam egy kompromisszus módosítót, amelyet a többség támogatni tud, ami a ingázó határokon átjáró munkavállalókat illeti, ez egy nagyon érzékeny kérdés. A bizottság azt javasolta, hogy a munkanélküli segélyt annak a tagországnak kell kifizetnie, ahol minimálisan 12 hónapig kifejtett tevékenységet, és ez az utolsó tagország volt. Az ingázónak társadalombiztosítási járulékát a tevékenység országában kell befizetnie és az ottani társadalombiztosítás rendszer kell, hogy munkanélküli segélyt fizessen adott esetben ennek a személynek. A bizottság tett egy javaslatot, viszont ez gyakorlati administratív jellegű nehézségekben, nyelvnyereségekben ütközik, és fontos, hogy a közszolgáltatásokat pontosítsuk. Én azt is pontosítani szeretném, hogy a tagországok amennyiben szeretnének, pénzügyi rendszereket hozhatnak létre, amely kompenzálhatja az időtartam eh, és a segély eh, mértékéből adódó különbségeket. A bizottsági javaslat nagyon sok eh, pénzt vesztegethet el, bonyolult helyzeteket hoz létre, egy olyan pillanatban, amikor nagyon különböznek a jogalkotások, igen, mondok a bizottság javaslatára, viszont bizonyos nagyon fontos módosításokat kell végezni a határokon át járó ingázó munkavállalók számára. A nézetek különböznek, a különböző árnyékjelentéstövőkkel szívesen egyeztetek Subze úrral, a jelenleg rendszer fenntartásáról, pénzügyi kompenzációs rendszer mellett, amely hatékony Zimmer asszony javaslata alapján egy alakárt rendszert is létre lehet hozni a határokon átjáró, átutazó, ingázó munkavállalók számára. A bizottság javasolja egy külön fejezet létrehozását, amely a hosszú távú ápolásra vonatkozik. Önök tudják, és ezt le is írtam, támogatom ezt a kezdeményezést, és szeretném, hogyha az Adminisztratív Bizottság a szociális partnerekkel is szorosabban együttműködne, a szakmai szervezetekkel, illetve a kezdeményezésekkel, kedvezményezettekkel. Ebben a témában meg akartam várni azt, hogy ennek a sociális vezetnek a létrehozatalát kik támogatják. A 342-es módosító, amelyet a néppárt és Ulce képviselő támogat, a 344-es Lambert asszony módosítását is eh, hostilisnek érzékelik. ALDE ehm, képviseletében a módosító, amit Harkin asszony jutott be, szintén hasztilis. Címer asszony a elnökének módosítója, illetve más képviselők módosítója is ellenségeseknek bizonyultak. Minden bizonyal nagy lesz az ellenállás itt eh, annak érdekében, hogy létrejön egy külön fejezet. Azon kell dolgozni, hogy a meglévő fejezetekben hogyan tudjuk ezt az új javaslatot elhelyezni, mely hosszú távú betegségekre is kiterjed, a hosszú táv definíciójára, és fontos, hogy a felhasználók ezt megfelelően értelmezni tudják. Remélem, hogy sikerül egyensúlyt találnunk, és a képviselők többsége támogatni fogja tudni majd ezt a javaslatot az Európai Unió bíróságának ítélkezését a bizottság ebben szintén bele szerette volna venni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a kodifikációja a bírósági ítéleteknek, a miniszterek, államfog kormány, főfontos, fontos, hogy ugyanolyan hullámhosszon legyenek, bizottság javaslattal kapcsolatban ellenségeskedés érzékelhető azonban. Ha szeretnénk megoldást találni, akkor fontos, hogy ne kezdjünk nehéz vitát. Tettem javaslatokat ennek szellemében, de szeretném, hogyha a vita nem kapna aránytalanul nagy teret egy jurisprudencia kodifikálásról van szó, amely már mindig is létezett, ami a szalkalmazandó tevékenységet illeti, a kiküldetést. Ebben a témában támogatom a bizottságot, ők szeretnének átérni a standardizációjára a folyamatoknak, annak érdekében, hogy kiderüljön, milyen feltételeknek mellett ezt a dokumentumot megvalósítani, meg kell erősíteni az együttműködést az, admi- az illetékes adminisztratív hatóságok között. És fontos, hogy lojális legyen az együttműködés, a határidők eh, tekintetében minél hamarabb választ kapjanak az érintettek, Ez a javaslat, ezt a javaslatot számos szakbizottsági képviselő támogatja. A 100, az 520-as, 535-ös módosító, Ázsia asszony módosítása az öt csillagról. Nagyon fontos az európai polgárok védelmet, támogatom az új rendelkezés kialakítását, Belgiumban létezik egy Carrefour kártyaszerű kártya, amelyben fel van tüntetve a szociális biztosítási szám. Nagyon fontos a dokumentumok digitalizálása. 460-as módosító. Az elnök asszony kedvesen felhívja a képviselő figyelmét, hogy beszéljen lassabban. A 460-as, 61-es, 62-es módosítók ugyanebbe az irányba mutatnak. Je juge úgy gondolom, hogy hasonlóan fontos az, hogy tisztázzuk, milyen szabályokat kell alkalmazni a kiküldő dolgozókra. Minimális kötelező időszak, amíg egy kiküldő országnak a TB rendszerébe tartozik. A 568-569-es módosító vonatkozik erre, valamint az 560-as agyent asszony részéről aztán a dokumentumok tekintetében ugye a további vihető dokumentumok a kiküldetés előtt fontosak. Hasonlóan érzékeny kérdés sok tagállam számára a családi támogatások, illetve a gyermekek tartózkodási helye letelepedési helye. Ez tagállami kérdés valójában. Ugye a teljes családi támogatásnak kb. az 1%-át olyan családoknak fizeti ki, ahol a gyermek nem abban az országban tartózkodik, mint ahol a szülők dolgoznak. Itt fontos, hogy aktualizálni kell ezeket a támogatásokat, figyelembe kell venni a gyermeknek a letelepedési helyét. A rendszer komplex és költséges. A bizottság támogatja ezt a lehetőséget. Néhányan közülünk úgy gondolják, hogy nem kéne a tagállamoknak a hatáskörébe belépni emiatt az indexálás tekintetében. Ez diszkriminációt jelentene olyan állampolgárok tekintetében, akik ugyanazon a területen laknak, és nehézen lehetne elfogadni ezt a javaslatot. És még fontosabb, hogy semmilyen statisztikai tanulmány nem készült még arra vonatkozóan, hogy milyen elviselhetetlen terhet jelent mindez a tagállamok számára. A rendszerek bevezetése költséges, bonyolult, és az összeg az magasabb lesz, mint az, ami a mai rendszer szerint az indexálás következtében kialakulna. Ezért részemről az indexálás tekintetében az a véleményem, hogy természetesen meg kell vitatni a kérdést, majd az árnyék előadói találkozón, azért, hogy lássuk, hogy milyen megoldást tudunk javasolni. Összességében, és már be is fejezem, a koordinációs rendelet felülvizsgálata a szinte karikatúra jellegű, hiszen egyrészt van szociális turizmus, csalás, általános csalás, másik oldalon pedig protekcionizmus. Remélem, hogy ez a revízió, ez a felülvizsgálat lehetővé teszi, hogy az állampolgárok a szociális jogaikkal élhessenek, és minőségi módon gyakorolhassák mobilitási jogukat Európában. Ezért fontos ez a jogalkotási gyakorlat. Szeretnék köszönetet mondani a figyelmükért, és sajnálom, hogy egy picit gyorsan beszéltem. Uh, thank you, Mr. Ballas, for this uh, very... Köszönöm, Balázs úr. Nagyon pedagógiai jellegű volt ez az összefoglaló javaslat tekintetében. Igen, szükségünk van erre. Uh, a néppárti árnyék adom meg a szót, tessék önél szó, Slossze úr. Oh. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Balasz úrnak is a bevezetőt. Valóban majdnem 700 módosítót nyújtottak be, és minden irányba módosítanának a kollégák a szövegen. Tehát itt a foglalkoztatási szakbizottságban és az árnyék jelentéstevők között rugalmasnak kell lennünk, hogyha megoldást akarunk találni nyugtalanít az, hogy nem csak a frakciók között van megosztottság, hanem az új és régi tagállamok között is. Kezdem azzal, ami a legkevésbé ellentmondásos, a hosszú távú ápolás kérdésében. Azt hiszem, hogy itt a foglalkoztatási szakbizottságban elég gyors megoldást találhatunk a betegség fejezet integrációja mellett vagyunk a legtöbben. Ezért itt megoldás rajzolódik ki. Aztán az gazdaságilag inaktívak ítéleteinek kodifikálásáról. Miért ne vegyük át a hatályos jogszabályt? Az Európai Bíróság által hozott ítéletek egy csomó esetben iránymutatóak, ezért több hozzáadott értéket jelenthetne ez Biztos vagyok benne, vagy bizakodó vagyok legalábbis, hogy sikerül majd közös nevezőre jutni a kollégákkal ebben a kérdésben. A következő kérdés a kiküldött munkavállalók a szociális jogban. Minden, ami a csalás elleni harcra vonatkozik, ebben nagyon gyors megállapodásra juthatunk, de gyakorlati megoldásra van szükség, mondjuk az A1-es űrlap kapcsolatban, A rövid távú kiküldések fontos, hogy ne legyenek túl bürokratizálva. Ezen felül a bizottság által javasoltak is gyakorlatiasnak tűnnek és végrehajthatónak tűnnek. Amennyiben minden tagállamban biztosítani lehet, hogy az A1 űrlap pot gyorsan mm, kérvényezni lehet a gyors kiküldés előtt, akkor e megoldás mellett vagyok. Egy munkavállaló integrációja egy szociális biztonsági rendszerbe a kiküldés előtt célra vezető lehet, bár figyelnünk kell arra is, hogy az újonnan alkalmazott munkavállalók ne várjanak túl sokat a kiküldés előtt. Azt hiszem, tehát fontos, hogy a saját országában integrálva legyen a kiküldött munkavállaló. Aztán a munkanélküli juttatások az agregációs fejezetben körülbelül minden létező elképzelhető variáns szerepel. Az egynapos szabályozás idevág és szérevezető lehet, a hat hónapos előbiztonsítási időszak lehet mérvadó. Az előbiztosítási rendszer nem biztos, hogy az európai munka nélküliek helyzetét megosztja. Másrészt az előbiztosítási rendszerben nincs értelme nagy vonalonak lenni, hogy az export, a jogok exportja tekintetében kicsinyesek vagyunk. Az is egy kérdés, hogy mit teszünk azokkal a munkanélküliekkel, akik több tagállamban három hónapnál kevesebbet dolgoztak. A munkavállaló a munkavállalási biográfiájában meddig kell, hogy visszamenjen, amíg a munkanélküli igényét érvényesítheti. Aztán harmadik pont, és ez nagyon fontos, a tárgyi és pénzi jut, pénzbeli juttatást is megosztjuk az előadó a gyermekek után járó pénz indexálásáról beszél, az ECR, az ALDE, a GUA e és a Néppárt módosítókat nyújtottak be erre a, ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Ezért um, a néppárt nevében elmondom, hogy miért tartom ezt a javaslatot fontosnak. Először is. David Cameron Nok, a többi állam megígérte ezt a kedvezményt, hogy a britek az EU-ban maradjanak. Ezért most meg kell magyarázni az EU állampolgárainak, hogy ez miért érvényes ez a jogelv, és ma már miért nem érvényes. Miért volt akkor érvényes, ma miért nem. Másrészt pedig arról beszéltek a kollégák, hogy a családoknak való juttatás, nyújtatása tagállami hatáskör. Az hogyha alacsony életfenntartási költségekben költségű államokban él egy EU alkalmazott, ugyanannyi fizetést kap, mint hogyha egy drága országban, mondjuk Luxemburgban él. Ezt is el kell magyarázni az állampolgároknak. Másrészt a gyermekek utáni járó támogatást gyakran a fizetés részének tekintik, ez pedig a szociális dömpinghez vezethet. Ötöt sorban pedig azok az országok, akelyek vehemensen szállnak síkra indexálás ellen, a saját embereik eh, juttatását, a saját állampolgáraik juttatását már ma indexálják. Van egy országcsoport, amelyben a legmagasabb eh, jövedelem határozza meg, hogy a családoknak való juttatásra valaki jogosult-e vagy sem. Tehát, hogy az egyik szülő a saját államában a többet keres, akkor otthon nem kap semmit, és hogyha másik országban dolgozik a másik szülő, akkor a tagállamnak, a másik tagállamnak, az első tagállamnak kell átutalnia a gyermekek után járó támogatást, és ez tisztességtelen helyzet. Másodszorban egyes tagállamok pedig adókedvezményt nyújtanak akkor, hogyha a gyermek a munkavállalóval, tehát adóköteles a szülővel egy háztartásban él. Ez pedig azt jelenti, hogy ez a hogy ez korlátozza a munkavállalói mobilitást, hiszen ezen országok állampolgárai kétszer is meggondolják majd, hogy más tagállamban dolgozzanak-e. Harmadik fontos pont, létezik egy tagállam, amely nem is fizet gyermekek után járó támogatást, akkor, hogyha a külföldről kap támogatást a gyermek, ez pedig egy a belföldieket diszkrimináló szabály. Végezetül pedig van egy tagállam, amely az egy a más tagállam juttatásait a saját adója, adót vet ki rá. És ilyen módon a külföldi családi támogatás, amely a gyermekek után jár, bevételi forrássá válik a másik tagállamban. Ez pedig elfogadhatatlan. Ezek a kérdések, amelyeket a gyermekgondozási támogatás indexálásáról mondtam, felmutatják, hogy milyen fontos témáról van szó. Nem arról van szó, hogy valaki diszkriminálni akarunk, vagy valakit nem és az egy százalék, amelyről a bizottság eh, beszél, sem lehet megoldás. Azt gondolom, hogy fontos, hogy ezzel a témával foglalkozunk, hogy megoldást találjunk, és az itt felhozott eh, szempontokat figyelembe vegyük a megoldásnál. Köszönöm. Uh, thank you, Mr. Schulze. Köszönöm szépen, Soltól. Mielőtt Stevens asszonynal folytatjuk a vélemények meghallgatását, gondolják végig, hogy milyen gyorsan beszélnek, mert a tolmácsok számára bonyolult, ők szeretnének a lehető legjobban fordítani, de ha túl gyorsan beszélnek, akkor ez nehézségekbe ütközik. Stevens asszony. Köszönöm, Köszönöm, elnök hogy Igen, lassan fogok beszélni hollandul, és így mindenki meg fog érteni. Mindennyian egyetértünk abban, hogy ez egy nagyon fontos téma, ez egy nagyon fontos munka. A társadalombiztosítási rendszerek összehangolásának a felülvizsgálata, ez egy nagyon nagy kihívás, de nagyon nagy lehetőség is. Be kell, hogy mutassuk az állampolgároknak, hogy Európa a szociális Európa, a tisztességes Európa, hogy a belső piac nagy előnyöket jelent, és nem a szociális turizmusnak vagy a csalásnak a szinonimája ez a jel, ez az üzenet nagyon fontos, hogy részünkről egyértelmű megfogalmazásra kerüljön. Kedves kollégák, én támogatom a bizottsági javaslatot. A tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget, hogy korlátozzák a szociális támogatásokhoz való hozzáférést olyan polgárok számára, akik gazdaságilag nem aktívak. Az újonnan érkező állampolgároknak először hozzá kell járulniuk a rendszerhez, még mielőtt a szociális előnyöket élvezhetnék, mert egyébként nem fenntartható a szociális rendszer, a társadalombiztosítási rendszer. Sőt, a szabad mozgás esetén is, ugye ez problémát jelenthet, hiszen az áruk, a szolgáltatások, a személyek szabadon mozoghatnak a belső piacon gyakorlatilag csak az úgynevezett szociális turizmust szeretnénk megakadályozni, és te, semmiképpen nem szeretnénk korlátozni az állampolgárok jogait. Ezért támogatom azt az elképzelést, hogy legyen egy várakozási idő, egy biztos várakozási idő, nem három és hat hónap közötti idő, hanem egy várakozási idő, mielőtt az állampolgárok kérelmezhetik például a munkanélküliségi segélyt egy másik tagállamban. A munkanélküliségi segély exportja tekintetében nem hiszem, hogy a hat hónapos határidő az megfelelő lenne. Ez súlyos problémát okozhat, főleg az ellenőrzés, a kísérés tekintetében a mobil állampolgárnak ugye kevesebb lehetősége van arra, hogy ugyanazon a munkapiacon újra aktív legyen. Nagyon sok technológiai lehetőség áll ma a rendelkezésre, be lehet jelentkezni határon átnyúló módon is munkahelyekre, nem kell fizikailag ott lenni a másik országban hónapokig az, hogy valaki munkát kereshesse. Továbbá szeretnék foglalkozni az ellentmondásos családi pótlék indexálási kérdéssel. Az előadó és az előttem szóló kolléga is beszélt erről a témáról. Én támogatom az indexálást, de az is fontos, hogy a gyermektől semmit ne vegyünk el. Ugyanazt a jogot kell biztosítani a gyerekeknek, ugyanazt a támogatást. Nem tudom, nem értem, hogy a bizottság miért eh, védi az azonos fizetések elvét azonos munkáért ugyanazon a helyen, viszont nem védi ugyanazon a helyen ugyanannak a gyereknek ugyanazt a támogatás elvét. Ez egy kicsit ellentmondásos. És röviden szeretnék még a kiküldetés témájához is hozzászólni. Mindannyian egyetértünk, igen, a csalás elfogadhatatlan, és üdvözlöm az Európai Bíróság nemrég meghozott ítéletét az áltun témában. A bíróság azt a döntést hozta, hogy nem elfogadható egy olyan dokumentum, ami hamisítvány vagy csaláson alapul. Ez egy nagyon fontos ítélet volt, és a rendelet megszövegezésénél figyelembe kell vennünk ezt az ítéletet. Kollégák, nem lesz könnyű ez a feladat, de meggyőződésem, hogy azt mindannyian elfogadjuk és elismerjük, hogy fontos, hogy egy kiegyensúlyozott szöveget állítsunk össze, és én konstruktívan fogok hozzájárulni ehhez a munkához. Köszönöm. Köszönöm, Stevens asszony. Hárkin asszony ilyen szó. Tessék. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni az előadónak, hogy nagyon átfogó módon bemutatta a javaslatát és nagyon sok módosító indítványt is bemutatott. Az én szempontomból a koordináció ezen a területen a szociális biztonsági rendszerek összehangolása. Nagyon fontos, hogy mobilak legyenek a dolgozók, és biztonságos helyzetbe kerüljenek, ne jelentsen problémát az, amikor egyik rendszerből a másikba átlépnek. Néhány részletkérdésre is szeretnék rátérni. Először is munkanélküliségi járulék, export, ahogy az előadó mondta, ugye nincsenek olyan tanulmányok, amelyek bemutatnák azt, hogy az export időszak jobb lehetőséget ad-e a dolgozó számára, hogy munkát találjon. Általánosságban a bizottsági javaslatot megfelelőnek tartom, de a kibővítést végig kéne gondolni. Ebben a kontextusban az egyik nehézség, amit látunk, hogy a tagállamok számára nehézséget jelent a dolgozó monitorozása, aki külföldön található, és ez tisztességtelen helyzetet alakíthat ki olyan dolgozókkal szemben, akik az eredeti országban maradnak. Nehéz a kérdés, de úgy gondolom, hogy találunk majd erre is megoldást. Az agregáció tekintetében az ALDE-nek megfelel a bizottság javaslata, aztán a határon át ingázó dolgozók tekintetében az a véleményem, hogy biztosítanunk kell, hogy védelmet kapjanak ezek a dolgozók. Azt tudnunk kell, hogy a, vagy azt kell biztosítanunk, hogy a végső szövegben. Ne okozzunk administratív nehézségeket, a 12 hónap az lehet egymás követő, lehet agregált. Én úgy gondolom, hogy a végén annyira bonyolultá fog válni, hogy a határon átnyúló ingázók túl nehéznek tartják majd az egész rendszert. Szerintem ezen még dolgoznunk kell. Aztán a hosszú távú támogatás tekintetében egyszerűen nem támogattunk egy külön fejezetet erre vonatkozóan. A gazdaságilag inaktív dolgozók vagy állampolgárok tekintetében mi az Európai Bíróság joggyakorlatával egyetértünk, de természetesen szeretném meghallgatni az összes véleményt, az összes indoklást, mert az egyes ítéletek eltérnek egymástól, és nem hiszem, hogy az ítéletek alapján könnyű egy egységes pozíciót kialakítani, mert néha az ítéletet abszolút elfogadhatónak tartjuk, néha ez már bonyolultabb. Kiküldő dolgozók tekintetében az ALDE szempontjából azt tudom elmondani, hogy számunkra az a fontos, hogy bármilyen javaslat állunk elő, az a lehető legszűkebb legyen. Mindenki egyet fog azzal érteni, hogy a lehetséges csalás kontextusában kompromisszumos megoldást kell találnunk, ami megelőzi, megakadályozza a csalást. Családi támogatások, családi jutatások, a más képviselőköz hasonlóan az ALDE számára is nehézséges ez a kérdés. Mindenesetre támogatjuk azt, hogy legyen egy tisztességes mechanizmus a családi támogatások számítására, amikor egyik tagállamban dolgozik a szülő és a gyermek egy másik országban található. Soce úr szerintem nagyon jó nagyon jól rámutatott arra, hogy eltérnek a rendszerek, eltérő módon működnek az egyes tagállamokban. A nyújtás, adózás, a többi tekintetében. Úgyhogy vizsgál, meg kell vizsgálnunk ezeket a kérdéseket, és meg kell néznünk, hogy egy olyan formulát, vagy egy olyan megoldást tudunk-e javasolni, ami működőképes lesz. Nagyon nehéz lesz ez véleményem szerint, de minden erőfeszítést meg kell, hogy tegyünk azért, hogy megállapodásra tudjunk jutni ebben a nagyon nehéz kérdésben. És még egyszer mondanám, hogy nagyon nyitott vagyok, nagyon szívesen meghallgatom az összes véleményt, és kompromisszumkészek vagyunk. Köszönet az előadónak, és várom a jó együttműködést, és gondolom, hogy nagyon hosszú egyeztetéseink lesznek majd. Köszönöm. Köszönöm. Paloma López, önél szó. Köszönöm, elnök asszony. Gaviszi meg kollégát helyettesítem, nem tudott ma eljönni az ülésre. Ugye ő a frakciónk elnöke, és más feladatai voltak ma délelőtt. Az ő véleményet szeretném most akkor továbbítani, tolmácsolni. Általánosságban támogatjuk azt a jó munkát, amit az előadó eddig is végzett a tervezettel kapcsolatban. A módosító indítványainkkal az a célunk, hogy megerősítsük a jelentést, és egy sor témában részletekbe is belemenjünk. Négy elven alapulnak a módosítóink. Az első koordinációs szabályok a szociális biztonsági rendszerek tekintetében a lehető legjobban meg kell, hogy tartsák az összes állampolgár kiküldött állampolgár szociális jogait. Az egyenlő bánásmód rendkívül fontos e tekintetben. Második elv, a szabályok nagyon egyszerűek kell, hogy legyenek a állampolgárok és a közgazgatási rendszerek számára. Az adminisztratív korlátokat el kell, hogy távolítsuk, és nem szabad bonyolult szabályokat alkalmazni. Harmadik elvünk, hogy nem szabad az Európai Unió állampolgárait akadályozni a szabad mozgás jogában. Végül pedig a lehető legjobban védenünk kell azokat a, do a dolgozókat, a cégek, a vállalkozások által elkövetett csalások ellen. Nem fogok most belemenni a módosító indítványaink részletes kérdéseibe, azért néhány aspektust szeretnék kiemelni azokkal a dolgozókkal kapcsolatban, akik munkát keresnek és nincs bevételük, a nem, gazdaságilag nem aktívnak nevezett dolgozókról van szó. Szeretnék néhány elemet hangsúlyozni, amelyeket be tudnánk venni itt, a, például egy minimális támogatás, egy minimális segélyként ebbe a koordinációs rendszerbe, vagy pedig egy európai szociális védelmi rendszert lehetne kidolgozni az összes olyan személy számára, akik pillanatnyilag a normákon, a szabályokon kívül esnek, mert nem a saját tagállamokban élnek. Javítani kell azokat a javítani kell az ilyen inaktív, bevétel nélküli és munkát kereső személyek helyzetét. Ez persze nem jelentheti azt, hogy végtelen mértékben hozzáférnek a támogatásokhoz, ezért kell meghozni a különleges szabályokat például a határon átnyúló ingázók számára, egészségügyi szolgáltatások szempontjából, és a vendéglátó ország szabályait kell alkalmazni. Aztán a hosszú távú munkanélküliek esetén többféle indokot meghallgattunk, a nemzeti egészségügyi rendszerek tekintetében, magánrendszerek tekintetében, és a szakszervezeti szerveződések szempontjából is. A saját fejezet, külön fejezet bevezetése általában problémát jelentene, olyan problémákat, amiket nem is tudunk előre látni. Tehát ezt a témát az egészségügyi fejezetbe kell bevenni. Az egyes cikkben, ahol felsorolást látunk, hogy kiket fed le ez a szabály, ott kell bevenni ezeket a személyeket is. A főleg a határon átnyúló ingázók munkanélküli segéllyel való támogatása tekintetében. 12 hónapot javasol a bizottság, mielőtt ilyen segélyt kérhetne egy más tagállamba. Számunkra ez administratív szempontból problémás lehet. Itt lehet, hogy akár el is veszíti a jogát a dolgozó. Mi azt javasoljuk, hogy a munkanélküliségi segélyt abból az országból kapja ez a dolgozó, ahol legutoljára dolgozott, vagy pedig a saját a letelpedése szerinti országból. Meg kell adni a lehetőséget, hogy munkát keressen olyan helyen, ahol a lehető legjobb lehetőséget meg tudja találni. A munkanélküliségi segélyek, ahogy mondtam, exportálhatók kell, hogy lehessenek. Ez javítani fogja a kiküldő dolgozóknak a helyzetét, és javítani fogja azt a lehetőséget, hogy munkát kereshessenek és munkát találhassanak, amint az administratív problémák megszűnnek. Egy olyan három hónapos időszak bevezetése mielőtt munkanélküli segélyt kérhet a dolgozó, bonyolultabbá teszi a szabályokat a dolgozók számára és a közigazgatás számára is. Az előadó ezt az időszakot egy hónapra kívánja lecsökkenteni. Mi úgy gondoljuk, hogy ez is bonyolult lenne. A célunk az, hogy egyszerűsítsük a szabályokat a rendelet tekintetében megértjük azt, vagy értjük azt, hogy a 61-es különleges szabályokat tartalmazó cikket teljesen törölni lehet. Ezért ezeket a szolgáltatásokat egyszerűen be kell venni a hatos cikkbe. Támogatjuk a családi támogatásokkal kapcsolatos bizottsági megközelítést, azok a mm, bevételek, amelyek a szülői támogatásra vonatkoznak, csak a kompetens ország tekintetében legyenek érvényesek. A módosító indítványunknak a célja az, hogy a kötelezettségek felmaradjanak határon átnyúló helyzetben is végül. Különösen fontosnak tartjuk, hogy a dolgozók ne féljenek a attól, hogy igényeljék ezeket a támogatásokat, hogy a jogaikat érvényesíteni tudják dolgozóként, és ne pedig gazdasági kritériumoktól függjön az, hogy kapnak-e ilyen segélyt. A piac szabályozást is elfogadjuk, ezek nagyon fontos kérdések a gazdaság szempontjából, a társadalom szempontjából. Biztos vagyok abban, hogy gyümölcsöző lesz a munkánk, mint ahogy ez eddig is, mindig is így volt. Az előadó rendelkezésére állunk, és tám támogatásukra, támogatásunkra a jövőben is számíthat a jelentés lezárása tekintetében. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Jean Lambert, tessék. Köszönöm szépen. Látom, hogy komoly munka tornyosul előttünk, és bizony az a benyomásom alakult ki, hogy jó lett volna, hogyha a bizottság egy rikasztként, átdolgozott javaslatként mutatta volna be ezt a javaslatot, nem úgy, ahogy ezt megtette. Ezzel sok időt takarított volna meg nekünk, hogy megpróbáljuk kideríteni, mivel is törődünk, mi a konkrét szöveg. De hát talán a következő áttekintés során. Az előadó és mások által felvetett kulcskérdésekről. Kezdem a hosszú távú ápolás kérdésével. Egyetértek a legtöbb javaslattal, hogy ebből ne legyen külön fejezet, hanem a főszövegben szerepeljem. Nyitva állunk a tekintetben, hogy hogyan oldjuk ezt meg, de módosítókat nyújtottunk be, amelyben erre is választ adunk, de szívesen vitatjuk meg a többiekkel, hogy hogyan lehet ezt a célt a legjobban elérni. Ami a gazdaságilag inaktív fogalmat illeti, Próbáltuk ezt a szövegből kiemelni, hiszen az eseti jog, az Európai Bíróság eseti joga ítélkezési gyakorlata nem egyértelmű, és az emberek mást-mást értelmeznek ez alatt a jogalkalmazók számára nincs egyértelműség. Ezért korlátoznánk a hatályt a e tekintetben. Nem akarnánk belekeverni ezt a szempontot. Ami pedig határon átnyúló munkavállalókat illeti, megvizsgáltuk azok között a különbséget, akiket kiküldenek egy másik tagállamba, akár csak egy találkozóra mennek, tehát nem más utasítása alatt dolgoznak, hanem saját munkáltatójuk utasítása alatt, és mi őket, a kiküldött munkavállalókat az általánosabban kiküldött munkavállalók egy al eh, halmazának tekintjük. Ezért egy olyan A1-es nyomtatványra teszünk javaslatot, amelyet három hónapra lehet eh, érvényesíteni, nem kell, tehát minden alkalommal, amikor az ember egy másik munka tagállamba megy dolgozni, eh, kitölteni, de ö, ez tájékoztatja a tagállamot arról, hogy mikor utazik, és javasoljuk hogy a belső piaci információs rendszerbe kerüljön ez be, hiszen az emberek a belső piacon történő változásokra jobban figyelnek, mint a szociális biztonsági rendszerre. Megvitattuk ezt az árnyék tevőkkel, illetve velük keresünk a megoldást arra, hogy hogyan lehet a nem kiküldött munkavállalók, akik egy másik tagállamban dolgoznak, és rájukra kiküldött munkavállalókra vonatkozó irányelv érvényes, hogyan lehet tehát az ő szempontjukból egyszerűsíteni az eljárást. Azt is tisztázni kell, hogy a saját eh, a foglalkoztatás szerinti tagállamában mennyi ideig kell biztosítva lennie a munkavállalónak, mielőtt kiküldhető legyen. Mi két hónapra teszünk javaslatot, de nyitva állunk a, vita, a módosítás tekintetében. A családi kedvezmények tekintetében a bizottság javaslata irányában nyitottak vagyunk, de nem támogatjuk azokat, akik a családi támogatásokat indexálni akarják. Úgy gondoljuk, hogy a rendszer már most is elég bonyolult. Éppen ezért a társadalom biztosítási rendszerek jogköre, hogy erről döntsen, e, és a szolidaritás szempontjait is figyelembe kell venni. Azt hiszem, hogy itt a szakbizottságban még el is mondtam, hogy figyelembe kell venni ugye a brit fenntartásokat, azt kell mondani, hogy ezek azok a jogok, amelyekkel rendelkezel, és ez alapján kapod meg a juttatásokat. Tehát mi nem támogatjuk az indexálás gondolatát. Ugyanakkor figyelembe vettük, illetve levontunk a jelenlegi vitából egy tapasztalatot, ez pedig a betegségbiztosításra vonatkozik. Egy benyújtott módosítónk azt kéri, hogy a bejegyzés szerinti, hogy a lakhely szerinti tagállamban való bejegyzést lehetővé kell tenni, és így átfogó betegség rendelkezhessen a munkavállaló, főleg akkor fontos ez, amikor nincs a magánbiztosítás, akkor a közbiztosításhoz kell hozzáférni. A munkanélküliségi támogatás, juttatás exportja tekintetében úgy gondoljuk, hogy addig exportálható legyen, amíg ez nem kimerül a jog, de persze olyan kompromisszumot keresünk, amely lehetővé teszi kitágítást, kibővítést. A három hónapos resting periodot, gondolatát nem támogatjuk hiszen ezzel ezzel több problémát okoznánk a másik tagállamban munkát vállaló munkavállaló számára, mint hogy egyszerűsítenénk a feladatát. Az adminisztratív bizottság eh, eh, ott hozzáférhetővé kell tenni mindenki számára, és a végrehajtási jogi aktusról a delegált jogi aktusok irányába vadó előrelépést támogatjuk, ezért ilyen irányban gondolkodunk tehát. Ezek az a fő irány, amelyben gondolkozunk, amelyek testet öltöttek eh, a módosítóinkban, és még eh, ezen ciklusban szeretnénk eh, lebonyolítani és végrehajtani ezt a módosítást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Laura Ágyea nincs itt, helyettesítei-e őt valaki? Nem. Elnef? Márten úr? Parancsoljon. Melán asszony az árnyék jelentést, a elnézést kér, ami miatt nem tud itt lenni. Köszönöm szépen. Akkor pedig a felszólalók listájára térünk rá. Weber asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg szeretném köszönni az előadónak uh, a jelentéstervezetét, a bemutatóját. Ez a kérdés, ez a jogszabálytervezet nagyon fontos Ugyanakkor ez fel is mutatja azt is, hogy az Európai Unió milyen komplex szabályokkal rendelkezik, különböző társadalombiztosítási rendszerek működnek az egyes tagállamokban. Ebből ered a komplexitás. Azt hiszem, hogy ideológiai alapú megosztottság, politikai megosztottság elfogadható, hiszen van, aki több szociális védelemre, mások kevesebb szociális védelmet irányoznak elő. Azonban ami engem aggaszt, az az új meg a régi tagállamok közötti megosztás jelensége. Az a megosztás, amely megosztottság, amely igazságtalan, akár diszkriminatív rendszerekhez vezethet. Egy aspektusról szeretnék beszélni, mondjuk a gyermekek utáni járó támogatás kérdésére. A bizottság maga két évvel ezelőtt, pontosan két évvel ezelőtt jelentette be, hogy egy ilyen revíziót tervbe vesz, egy ilyen áttekintést tervbe vesz, végezetül pedig eh, a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy ez nem működik sokoknál fogva. Ugyanakkor egy sor módosítóban az indexációról beszélnek a kollégák. Én soha nem eh, gondoltam volna, hogy az indexáció az, az azonos jelentésű volna, mint a diszkrimináció. Hát ezen legalábbis furcsa. De az kérdezem azokat, akik ezen módosítókat benyújtották. Az elképzelés az, hogy amennyiben a gyermek nem él azzal a szüleivel, szülőjével, aki a keresetet szerzi, akkor azon ország támogatására jogosult a gyermek, amelyben él. Úgy értelmezem az önök javaslatát, hogyha egy holland, hogy német állampolgár Hollandiában dolgozik, és a gyermek viszont Arubában van, akkor az arubai támogatást kapja? Vagy egy német állampolgár gyermeke Burundiban van, akkor a burundi gyermektámogatási segélyt kapja meg? Azt akarnám megértezni, hogy hogyan gondolják ezt a szabályt eh, érvényesíteni. Ha csak nem feltételezik, hogy a más tagállamból jövő tagállamok, eh, munkavállalók a származási országban, a kiindulási országukban tartják a gyermeket. Másodszorban. Mi vegyük azt a példát, hogy egy német munkavállaló Romániában, az én hazámban dolgozik, de román fizetésért dolgozik. Hogyha az ő gyermeke még mindig Németországban van, hogy oldjuk meg ezt a problémát? Arra kényszerítenénk a román munkáltatót, hogy a német eh, gyermektámogatási ö, eh, szabályok szerint fizesse a, a gyermektartási támogatást? Úgy gondolom, hogy pragmatikus megközelítésre van szükség aztról tudjuk, azt tudjuk, hogy a gyermekek egy százaléka van egy ilyen helyzetben körülbelül. Tényleg megéri -e egy ilyen komplex és kifinomult rendszert kialakítani ezen egy százaléknyi gyermek helyzetének kezelésére? Vagy pedig arról van -e szó, hogy közelegnek a választások, és egész egyszerűen választási kampány részeként mutatjuk fel ezt. Remélem, hogy az igazságos, tisztességes és szolidáris elvekről nem feledkezünk meg, amikor ezt az új szabályrendszert kialakítjuk. Köszönöm, Lenersz úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy olyan egy különleges, egy specifikus kérdésről szeretnék szólni. A munkavállalók a határon átjáró ö, kis határ forgalmat bonyolító munkavállalók kérdéséről van szó. Szóval ez a javaslat ö, például az én Limburgi területen élő ö, munkavállalók helyzetét javíthatná. Az én általam benyújtott munka éppen a választás lehetőségét teszik biztosítják eh, ezen munkavállalóknak. Például, hogyha valaki már 5 éve dolgozik egy másik tagállamban, kapja meg ehm, a, és munkanélkülivé válik, eh, kapja meg azt a lehetőséget, hogy azon ország munkanélküliségi biztosításába részesüljön, amelyben dolgozott. Nincsen persze, és nem is lehet egységes, mindenkire érvényes megoldást kialakítani határon átjáró munkavállalók számára. Minden egyes régióban más-más a helyzet. Az a fontos, hogy helyi megoldást találjunk, optimális megoldást, amely a régióban élő munkavállalók számára működik. Tényleg mérték után kell szabni, igényre kell szabni ezeket a megoldásokat. A bizottság javaslata éppen a lehetőséget, a választás lehetőséget kínálja, és ez a legjobb megoldást jelenti, hiszen ez arra is ösztönözné a munkanélkülit, hogy új munkahelyet keressen, ez a rendszer arra ösztönözni. 800 ezer ilyen munkavállaló él Európában, és az ő helyzetüket próbálom én is a módosítómmal javítani. Köszönöm szépen, Szander asszony! Köszönöm, elnök asszony! Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak és az árnyék előadóknak a már eddig elvégzett munkáért, és főleg azért a munkáért, ami még hátra van. Részemről Elsősorban azzal a fejezettel foglalkoznék, amely a munkanélküli szegélyhez való hozzáférést tárgyalja a mobil dolgozók esetében. Az Európai Bizottság javaslata általánosságban jó irányba mutat. A hat hónapos kiterjesztés az exportálás tekintetében, munkanélküli segély exportálása tekintetében szintén üdvözlendő, hogyha három hónapig legalább abban az országban dolgozott az állampolgár, ahol ezt a munkanélküli segélyt kéri. De a lényeg kolléga hozzászólása alapján szeretnék rátérni a határon átnyúló ingázók kérdésére. Az én közvetemben Franciaország keleti részén található ez, nagyon sok embert érint ez a kérdés. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy egyetértek azzal, hogy az aktivitási időszak minimum legyen 12 hónap, a három hónappal szemben a többi dolgozó esetében, mielőtt a munkanélküliségi segélyt megkaphassa ez a dolgozó. A földrajzi helyzet ugye különleges, a, ezek a dolgozók a szomszédos országba mennek át dolgozni, nagyon mobilak, ugyanakkor a tartózkodási hely, a letelpedési hely az, ahol élnek valójában. Úgyhogy biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy válasszanak a tekintetben, hogy melyik rendszerbe, melyik ország rendszerébe iratkoznak be, a saját lakhelyük szerinti társadalombiztosítási rendszerbe, vagy pedig a szomszédos ország társadalombiztosítási rendszerébe. Fontos, hogy ezt a lehetőséget megadjuk számukra, hiszen ezeknek a dolgozóknak is látniuk kell, hogy például részt vehetnek képzésen, hogy minden információt megkaphassanak, az eredeti származási nyelvükön például. Ez is egy olyan kérdés, amivel, amit támogatnunk kell. A cél természetesen az, hogy gyorsan visszatérhessenek a munkába ezek a személyek is. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. De úr, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is én is Guillaume Balának köszönettel tartozom a jelentés tervezetért. Ez egy átfogó és nagyon jó dokumentum. A társadalom biztosítási rendszerek áttekintése, valamint a kiküldési irányába két legfontosabb jogszabálytervezet a mi ciklusunkban a mi szakpolitikai területünkön. A meglévő rendszer áttekintésével a munkavállalók szabad mozgását lehet javítani. Ugyanakkor a jogbiztonság és a jog világos volta, mind az állampolgárok, mind a tagállamok és a hatóságok számára központi szereppel bír, mint az is, hogy a terheket a tagállamok között egyenlően, illetve igazságosan osszuk el. De a végrehajthatóság, a szabályok végrehajthatósága is nagyon fontos. Minden területen igaz ez, és minden országban. Guillaume Balának külön köszönöm, hogy expressis verbis utalást tesz a társadalom biztosítási kartáról. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezen a területen is történjen valami. Úgy gondolom, hogy ez egy hatékony lehetőség arra, hogy a munka ellenőrzéseket végrehajtsuk, és a nyomon követhetőséget is megteremtsük, illetve a biztosítási jogviszonyok átláthatóak legyenek. Azt hiszem, hogy az igazi modernizáció csak akkor működhet, hogyha az adatcserem a digitális, az adatok digitális cseréje a tagállamok között megfelelő módon kerül megszervezésre. En, ez kell, hogy legyen a munkavállalók védelmének egyik sarokkövem, hiszen így lehet csak lehetőleg nagy átláthatóságot elérni. És az kiállított A1-es nyomtatványokkal való visszaélés megelőzése érdekében sürgetően szükség van a digitális adatcserére, valamint olyan törvényes határidőkre, amelyek a B tagállam hatóságai számára biztosítják, hogy A számára, A tagállam számára információt adjon ki, és hogyha ezt nem adják át ezt az információt, akkor A tagállamnak biztosítani kell a jogot, hogy hozzáférjen ezekhez az információkhoz. A hatóságok közötti együttműködés Európában nagyon fontos, és ez megfelelő szabályokra van szükség annak érdekében, hogy az új kor új eljárásainak megfeleljünk, és a munkavállalók érdekeit a leghatékonyabban tudjuk képviselni. Uh, thank you. Uh, other... Köszönöm. Becker úr. Visszatért, és meg is kapja a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ich möchte den Berichterstatter meg szeretném kötönni az előadónak és az árnyék előadóknak, mégpedig nyomatékkal meg szeretném köszönni, hogy a társadalom biztosítási rendszerekről szóló dokumentum munkáját profi módon végezték. Különösen köszönöm a néppárti előadónak, Sulce úrnak, azt, hogy konzekvensen képviselte azokat a közös célokat, amelyek bennünket összekötnek. Miről is van szó? Ezen a területen a családi támogatások indexálásáról van szó, már pedig ez azt jelenti, hogy a gyermekek fenntartási költségét ott ö, támogassuk, ahol élnek, és nem máshol. Ilyen egyszerűen lehet megfogalmazni ezt az elvet. Ez pedig a szociális igazságosság egy fontos szempontja, mi szerint, hogy az életfenntartási költségeket ennek megfelelően számoljuk ki. Ez még így nem működik, Nagy-Britannia számára ezt biztosítottuk, ezért tehát nem lehet vita arról, hogy ezt a magunk számára is megfontoljuk, megfontolva azt is, hogy hogyan lehet egy olyan jogi keretet biztosítani, amely a családi támogatások indexálását lehetővé teszi. Utalni szeretnék arra is, hogy Ausztria részéről egy javaslatot nyújtottak be, mely az indexálást nem kötelezően irányozná elő, nem minden tagállam számára érvényes szabályozásként írná elő, hanem opcióként, amelyel minden egyes tagállam élhet vagy nem élhet saját döntése alapján. Tehát, hogyha Sebastian Kurz kancellárom azt mondja, hogy a szociális igazságosságot az osztrák családok, illetve az Ausztriában élő külföldi családok számára egyelővé teszi, az szabályokat egyelővé teszi, akkor ez egy osztrák döntés lesz. Szociális miniszterasszonyunk, aki a bizottságnak benyújtott javaslatában kihangsúlyozta, hogy az, az indexálás mindkét irányban működik, működnie kell, Ilyen módon az kell számolni, hogy az egyik országban többet kell kifizetni, hogyha ott, élnek a gyere, ott él a gyermek, vagy ott élnek a gyermekek. A vitában mindig elmondják azt, hogy csak 1% a munkavállalóknak érti, 1%-át e, e, érinti ez a munkavállalóknak, azonban Ausztriában negyed milliárd eurónyi összegről van szó, ez már most is több lehetne, 2016-os a számadat, amelyet idézek, most már szerintem inkább 300 milliónál tart ez az összeg. S a megtakarítás ezen összeg egy felét irányoznál, hogyha nem kényszerítenének bennünket arra, hogy más, a gyermekek más lakhelyére utaljuk át a pénzeket. Világosra szeretném azt is tenni, hogy az Európai Bizottság az én szempontjaim alapján, az én látásmódom alapján már sokkal régebben az lett volna a következ, köztelezettsége, hogy jogilag világos helyzet teremtsen. Remélem, hogy a parlament által a bizottsághoz intézett kérdés következtében létrejön majd a jogbiztonság. Erre a parlamenti kérdésre hamarosan választ várunk a bizottságtól, és ennek szellemében remélem, hogy egy tisztességes és mindenki számára hozzáférhető érvelést fogalmaz meg majd a bizottság válaszában is, hogy a kérdés minél több kollégám támogatja majd. Köszönöm. Mr. Gerike? Gerike úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönöm szépen a részletes jelentést. Számomra nagyon fontos, hogy társadalombiztosítási rendszereket az Európai Uniós tagországok között összevessük. Hogyha családi juttatásokról van szó, akkor a pénzügypolitikai eh, egyenlőtlenségeket a gyermek nélkül és a gyermekesek között ki kell egyenlíteni. Itt a eh, gyermekjutatási segélyről van szó egy ország 2,5 millió milliárd eh, eurót fizet ki külföldön dolgozó szülők gyermekeinek. Ez furcsán hangzik, de így van. Németország is így tesz, az EU-s előírásokra támaszkodva, azokra az előírásokra, amikről már beszélünk, 200 ezer gyermek kap német gyermekellátási juttatást. Lengyelország, lengyelek, románok, cseh, csehek és uh, horvátok kapnak Németországtól gyermekellátási uh, az első két gyermeknél ez 490 eh, euró, a harmadik számára 180, és minden további számára eh, több mint 200 euró eh, Romániában. 641 az átlagos fizetés havonta, ezek mind tények, miért soroltam fel ezeket, mivel itt egy olyan kulcsontoságú kérdésről van szó, amelyről szót kell, hogy ejtsünk a társadalombiztosítás rendszerek koordinálásáról szóló vitán. Kollégánknak igazat adok, Európában felszabad, kell, hogy feltessük azt a kérdést, hogy a teljes összegű gyermekeletási juttatást mindenkinek teljes értékben kell -e kifizetni, akkor is, hogyha külföldi munkavállalóként az ember nem is élt soha az adott tagországban, vagy a gyermekek nem is élnek abban az adott tagországban. Tehát egy adott állam külföldön dolgozók számára gyermekellátási juttatást kell -e, hogy fizessen a juttatásosokat a lakóhely szerinti élethez szükséges rendetési költségekhez kell igazítani. Én azt gondolom, hogy ezt a kérdést igenis fel kell tennünk, hiszen ezt a kérdést a polgárok is felteszik maguknak, és tőlünk is megkérdezik, akiket megválasztottak ebben a parlamentben. Köszönöm, Krisztenzen úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. El kell mondjam, hogy a jelentéstövőt nem irigylem, hogy neki kell össze ö, kell foglalnia a témát, és megoldást találni, ez nagyon nehéz lesz. Mint hallottuk, nagyon különböznek az álláspontok. Mi európai képviselőként ülünk itt a parlamentben, és nem bizonyos tagországok politikusaiként, természetesen bizonyos tagországok politikusai is vagyunk, és nagyon fontos, hogy a dolgokat egymásra koordinálják. görge képviselő beszélt a családokról határokon átnyúlóan, és nem csak a német családokról. Azt gondolom, hogy itt nagyon oda kell figyelnünk, ha nem, akkor uh, az fog előfordulni, amit Béber asszony említett, hogy nem lesz igazságos a rendszer. Hogyha az adott helyzet mindig csak az ember adott saját tagországából ítéljük meg. Ez ahhoz kapcsolódik, hogy az embernek vannak kötelezettségei, hogyha másik országban van, és ezekből a kötelezettségekből jogok is adódnak a munkaerő, aki egy adott tagországba érkezik, olyan munkaerő, akit szeretnénk is, olyan munkaerőről van szó, aki letelepszik, adót fizet az új országban, és ott is megkapnak bizonyos juttatásokat. Ez jogos. Ugyanúgy adót fizetnek, mint az összes többi nemzeti munkavállaló. Vannak azonban még bizonyos további pontok, ami az egyes tagországok különböző rendszereit illeti. Itt is nagyon fontos, hogy egy igazságos egyensúlyt találjunk. Két pontot szeretnék kiemelni. Egyrészt azt, hogy a juttatásokat exportálni lehessen, a gyermekjuttatási ellátás indexálásáról is szó volt, ez más juttatásokkal is Hát Mi a helyzet például a nyugdíjakkal? Azok, akik napos országban vannak, az ő nyugdíjaikat is indexálni kell. Azt gondolom, hogy itt lehetőséget eh, nyitunk egy olyan helyzethez, amely eh, ellenőrzésen kívül kerülhet. Hogyha a munkanélküli segélyt is ide vesszük, akkor ezt is meg kell vizsgálni, hogy hogyan kötelezhető egy ország arra, hogy ezeket juttatásokat kifizesse. Hogyha itt a teljes időtartamot vizsgáljuk, akkor biztos, hogy lennének olyan dánok, akik egy fél évet vagy egy évet Spanyolországban töltenek, és így ők magával e, vihetnék a munkanélküli segélyhez való jogot, hiszen Svédországban csak online kell regisztrálni. Hogyha e, az ember három hónapig tartózkodik egy adott tagországban, ahol dolgoznia kell, akkor én ezt a kikötést jónak tartom. Vannak olyan tagországok, ahol befizetni is kell, hosszabban, mint három hónap, mielőtt valaki juttatást e, kaphat. Fontos, hogy ne legyen fordított diszkrimináció ezen a területen. Fontos, hogy megvalósítható, vállalható, igazságos dolgot hozzunk létre, és nem szabad megengednünk a diszkriminációt, azok diszkriminációját, akik kívülről érkeznek, illetve a polgárok, nemzeti polgárok diszkriminációját sem engedhetjük meg. Sulce úr! Elnök asszony, köszönöm szépen, köszönöm, hogy reagálhatok. E, két képviselő közvetlen hozzám intett, intézett kérdéseket. Különbséget kell tenni egy nyugdíj között, ott én munkavállalóként befizetek a rendszerbe, egy olyan juttatásról van szó, amelyhez jogom van. Ami azonban a gyermekellátási pénzt illeti, mindegy, hogy én 1000 eurót keresek, 2000 eurót, vagy 5000 eurót, ugyanazt a gyermekellátási juttatást kapom. Egy olyan országtól, amelynek társadalmi biztosítási rendszerébe semmit nem fizettem bele. De én soha nem állnék ki amellett, hogy olyan juttatások esetében, mint a nyugdíj, amikor eh, én befizettem a rendszerbe korábban, ezeket is ide vegyük. És Weber asszony az önkérdésében kitért egy nagy előnyre az Európai Unió számára, hogy mi a helyzet a gyermekeletes juttatása. Burundit említette, tehát pont ez a probléma, hogy minden tagországnak saját szerződései vannak. Az én országomnak, Németországnak nagyon sok másik országgal van szerződése, és ezekben vagy szerepel az indexálás, vagy semmi sem szerepel. Európában 28 tagország van, egységes szabályozások, és ez a jelentős előnye az Európai Uniónak a polgáraink számára. Tehát jó, hogy erre felhívta a figyelmet, ez attól függ, hogy az egyik országnak milyen típusú megállapodása van, hogy fizetnek el gyermekellátási juttatást. És amennyiben ez megengedett, és csak röviden szólok erről, tehát, hogyha az e, egyik országban dolgozom, és a másik országban kapok gyermekellátási juttatást, nem e, említettem szándékosan országokat, nem szeretnék a naming and shaming e, élni. Mondjuk 100 euró gyermekellátási kifizetése jogosult egy adott személy, és az ő társa egy másik országban dolgozik. E, Németországban ilyen esetben 190 euró a gyermekeletes jutatás, normál esetben 100 eurót a saját országából kapja, és a különbséget, a fennmaradó részt, hogyha Németországban dolgozik, Németország fizeti a fennmaradó 90 eurót, tehát 190 eurót kap ez az adott személy, gyermekellátási juttatásként. Vannak olyan országok, akik azt mondják, hogy bizonyos határa mondjuk 1000 e, e, euró, e, eurós fizetéstől nincsen gyermekellátási juttatás. De ha ez adott személy külföldön dolgozik, akkor mondjuk Németországból mindezek fele 190 eurót megkap, tehát ezzel diszkriminálják a német polgárokat. Ha egy adott országban él egy személy, mindkét partner ott dolgozik, nem kap gyermekellátási támogatást, viszont ha az egyik partner Németországban dolgozik, mondjuk akkor 190 eurót kap a gyermek után, és azt is mondják, hogy egy másik tagországtól kap gyermekellátási eh, ellátást, akkor a másik tagországtól nem kap semmit. És van egy olyan ország, ahol adót is kivetnek gyermekellátási eh, juttatása, ez eh, EU jogellenes, remélem, hogy ezt még vizsgálják. Tehát nem jó a naming és shaming elve, nem arról van szó, hogy, egy, hogy adott tagországok jók, mások meg rosszak, Heinz Becker kolléga említette a németországi számadatokat. Németországban több mint egy fél milliárd eurónyos összegről van szó, és én nem szeretném azt, hogyha Brüsszelben mondanánk ki azt, hogy minden tagországnak indexálnia kell. Én azt szeretném, hogyha a tagországoknak fair esélyt adnánk, hiszen jelenleg ezt nem tudják megtenni, jelenleg azokhoz a szabályokhoz kell alkalmazkodni, amelyek léteznek, ezzel nem lesz indexáció, és a tagországoknak lehetőséget szeretnék biztosítani a saját szabályozásokra, és ezt gondolja a német kormány és a német SPD is ezen belül. Köszönöm szépen, Sojdrova asszony. Kolegyne, kolegovia, nechci už příliš prodlužovat tu debatu. Kedves kollégák, nem akartam hosszasan hozzászólni ehhez a témához. Zásadních otázek Eh, existence vlastně Köszönöm szépen tehát a szót, mégiscsak hozzászólok. Az Európai Unióban egyszerűsíteni kell eh, a munkavállalók életét. Persze értem én az osztrák meg a német kollégákat, hiszen például a cseh köztársaságból jövő Németországban vagy Ausztriában dolgozó munkavállalókra is vonatkozik ez a szabályrendszer. Úgy gondolom, hogy a bizottság javaslatával együtt lehet élni, ez jó javaslat. Figyelembe véve a Nagy-Britanniától állt tőlünk kicsikart enged, engedményeket is. Ez egy olyan szabályrendszer, amelyet érdemes megfontolnunk, nagyobb rugalmasságot biztosítva egyes tagállamoknak, megakadályozva a feszültségek növekedését. Még valamit világosra szeretnék tenni. Gerike kollega azt mondta, hogy 200 ezer gyermek Németországon kívül kap német gyermektámogatási támogat, gyermeknevelési támogatást. Nos, én egyetértek Schulze kollégával, hogy ezeket a juttatásokat nem szabad megakad, megadóztatni. Viszont, hogyha egy munkavállaló Csehországban dolgozik, akkor értelmszerűen befizet a egészség és nyugdíjbiztosítási kasszában. De hogyha egy cseh munkavállaló dolgozik Németországban, akkor befizet a kasszába, ám az ő gyermeke nem a német juttatásokat kapja meg, hanem a csehországbeli juttatásokat. Egy szóval érdemes ezt az egész rendszert áttekinteni, és az egyensúlyt megteremteni. Az egész rendszer belső logikáját sem feladva. Ezzel kapcsolatban nyújtottam be egy-két módosító indítványt. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. a bizottság képviselője is itt ül, Karel úr. Szeretné kommentálni azt, amit eddig hallott? Nem. Akkor Balász úrnak adom meg a szót. úr inkább meghallgatja az én következtetéseimet. Rendben, nem fogom elhúzni ezt a vitát. Már nagyon sokat beszéltem a vita elején. Először is szeretném, egy kis megjegyzésem lenne, vagyis van egy ellentmondás a között, hogy a dolgozók mobilitását támogatni kívánjuk, de mindig harcolunk az összes fajta szociális harmonizáció ellen, koordináció tekintetében. Ugye most az út végére jutunk, és akkor most vesszük azt érsze, hogy valójában egy önellentmondás ez, hogy a mobilitás szinte szabad, a szabályok ugyanakkor nem harmonizáltak egymás közt. De hát ez a munkánk, koordinációra van szükség, a jövőben egyre fontosabbá fog válni ez a kérdés. Progresszív harmonizációs rendszer bizonyos szektorokban, olyan szektorban, mint a szociális biztonság, egyszerűen szükséges, és ezért is foglalkozunk ezzel a témával ma. Milyen elv alapján tudnánk megállapodni? Először is a legfontosabb elem, a legfontosabb elv az egyeteműen, hogy a dolgozók mobilitása párosuljon egy védelemmel is. Weber asszony, amikor azt mondja, hogy ideológiai eltérések vannak köztünk, ez igaz, ez normál, ez a demokrácia. Ugyanakkor tudjuk, hogy az Európai Unió építkezése során egy érték az, hogy ezt a mobilitást felépítjük, támogatjuk, és magas szintű szociális standardokat is kialakítunk. Mi a megoldás? Először is a dolgozónak tudnia kell érvényesíteni azt a jogát, amiért dolgozott. Hát ez az első elv. Ne higgyük azt itt, hogy olyan szociális rendszerben élünk, ahol vannak ingyenes ajándékok. A legtöbb szociális rendszer, társadalombiztosítási rendszer befizetésen alapul, eltérő a fizetés, a fizetés alapján, mivel valaki dolgozik, jogokat szerez, és az adózása alapján kapjuk a jutatásokat. Tehát nem arról van szó, hogy ingyen adunk pénzt olyan embereknek, akik azt nem érdemlik meg. Nem erről van szó. Ezt ellenőrizni kell természetesen, de elnézést, amikor most megnézzük, megnézzük a bizottsági javaslatot, akkor azt látjuk, hogy azok a szociális jogok, amelyek ott szerepelnek, azok a munka által megszerzett jogok. Például, amikor hat hónapról beszélünk a munkanélküli segély tekintetében, azt mondjuk, hogy ez jó irányba mutat, és ugyanakkor sokan ugye több mint hat hónapig munkanélküliek maradnak, amikor egy bizonyos országban már dolgoztak, és a bíróság szempontjából pont ők diszkrimináltak ebben az esetben a jelenlegi rendszerben. Második megjegyzésem. A csalás elleni harc a munkáltatók csalásáról van szó, ugye nagyon ritka az, hogy a munkavállaló csalna, és az ezzel kapcsolatos tanulmányok azt mutatják, hogy nagyon alacsony ennek a szintje, viszont sokkal erősebb a csalás a munkaadók részéről. Ez azt jelenti, hogy az összes európai dolgozó védelmében lépünk fel, akár déli, akár északi, akár keleti, akár nyugati dolgozóról van szó. Senki nem mondja ezt ki, de azért néha halljuk, hogy a szociális csalás ellen föl kell lépni, de hogy azért szemet is kell honyni, mert ez lehetővé teszi a mobilitást, és el kell, lehet kerülni ezzel a bürokráciát. Valójában itt a dolgozók jogairól van szó, és ők ki vannak téve a gyenge, rossz munkafeltételeknek, az ő jogaikat kell támogatnunk, akár a befogadó országról, akár a származási országról legyen szó. A csalás ellen, ha harcolunk, akkor a gyengébb dolgozók érdekében dolgozunk, akár déli, északi, nyugati, keleti dolgozóról legyen szó. Ez rendkívül fontos elem és elv kell, hogy legyen számunkra. A pénzügyi kihívás a témája a következő. Igen, tudjuk, hogy van egy ilyen pénzügyi kihívás, ugyanakkor a egyensúlyt is meg kell keresnünk a társadalombiztosítási rendszerek között. A családi támogatás az sok ország számára egyensúlyi problémát jelent, méghozzá a határon átnyúló munka esetén. Tudjuk ezt, hiszen nem működik most ez a rendszer. Egy kompenzációs rendszerről van szó, több milliárdba kerül bizonyos társadalombiztosítási rendszerek számára, mások pedig ugye az ellenoldalon több milliárdot keresnek a jelenlegi rendszerben, mivel hát határon átnyúló módon dolgoznak az állampolgárai. Ezért fontos, hogy egy rendszerkoordinációt elvégezünk a társadalombiztosítási rendszerek tekintetében, és ebből a szempontból is na- nagyon jól megértettem a felszólalásokat. Az igazságosságot kell erősíteni a határon átnyúló dolgozók esetében, de ugyanakkor is ebben áll a nehézség, garantálni kell a tényleges jogait a dolgozóknak, a munkanélkülieknek, akik befizettek a társadalombiztosítási rendszerben, és akiknek meg kell adni a megfelelő információkat, és jogi védelmet is kell biztosítani, hogyha gyenge helyzetben vannak. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat beszélünk az indexálásról. A bizottság ezt most nem javasolja, ugye a családi támogatásokról van szó. A költség sokkal alacsonyabb egyébként. Itt a határon átnyíló esetben szerintem a legnagyobb kihívás ezt ez jelenti a jelentés tekintetében. Aki hozzászólt ezekhez a témákhoz, azoknak mondanám, hogy foglalkoztunk a kérdéssel, meg fogjuk tárgyalni ezt a kérdést is. Soha nem söpörtöm le az asztalról ezt a témát, ez fontos de hierarchia szempontjából azt mondom, hogy ma nem ez a legsürgősebb pénzügyi kérdés a mi társadalombiztosítási rendszereink tekintetében. Úgy gondolom, egy módszert is ki kell, hogy alakítsunk. Schulze úr mondta, és igaza van, meg kell, hogy állapodjunk erről egymás közt. Miért? Azt látjuk, hogy általános megállapodásra van szükség. Hogyha ezt akarjuk, akkor mindenki el kell, hogy fogadja, akár keleti, nyugati, északi, déli, mindenki el kell, hogy fogadja, hogy nem tud mindenben nyerni, és el kell fogadni a veszteséget is azért, hogy a másik oldalon nyerhessen és így kell, hogy kialakítsuk a pozíciónkat. Krisztensen különösen tetszett a hozzászólása. Tudom, hogy ez politikai bátorságról a tanúbizonyságot. Úgy gondolom, hogy ezt a példát kell, hogy kövessük. Azt kell meghatározzuk, hogy ma mi a legfontosabb számunkra, meddig, melyik pontig mondhatom azt, hogy igen, itt csökkentésre elfogadok, itt pedig egy másik téma fontosabb számomra. Az árnyék előadóktól is azt kérem, hogy tegyünk különbséget a között, hogy mi a frakció kollektív állásfoglalása, amit majd a vita során képviselnek, és hogy mi az ő nemzeti egyéni véleményük, de hát az jelenleg ugye legitim, de most azt félre kéne tenni. Megkezdjük a munkát, nagyon jól felkészült kollégákkal fogunk együtt dolgozni, biztos, hogy hosszú órákon keresztül fogunk egyeztetni velük. Köszönöm. Uh, thank you. Köszönjük szépen. Köszönöm a vitát. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a bizottság javaslatát a szakbizottságban március 23-án mutatta be a bizottság tavaly március 23-án. A szakbizottságunk pedig június 19-én fogadja el tervei szerint ezt a dokumentumot. Nagyon sok vita és nagyon komoly, kemény munka zajlott, zajlik majd az elkövetkező hónapokban ezen dosszié kapcsán. Köszönöm mindenkinek a kitűnő munkát, az eszmecserét, köszönöm, hogy itt voltak, részt vettek, és persze folytatjuk majd ennek a dossziének a vitáját hamarosan. Még egyszer mondom, hogy az elfogadást június 19-ére tervezzük a szakbizottságunkban. Köszönöm szépen mindenkinek! A következő ülésünkre a szakbizottságban pedig március 21-22-ére kéne kerül sor, tehát nagyon hosszú hetekig nem fogjunk egymásnak hiányozni. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és részt vettek ezen érdekes vitában.